<coughs> Buenas tardes. Buenas tardes, empezamos. Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök, és megnyitom az ülést, a Petíciós Bizottság ülését. Ma február 22-én hétfőn köszönöm mindenkinek, hogy eh, eljött a petíciót benyújtóknak is. Kérem mindenki foglaljon helyet, és kezdjük is az ülést. Én fogom körülbelül egy órán keresztül elnökölni ezt az ülést, hiszen várjuk Cecilia Wikströmet az elnökünket. Az első napi rendi pont a napi rend elfogadásra nem hiszem, hogy van bármilyen ellenvetés, és ha nincs, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet. Nem, nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük Második napi rendi pont a következő ülés jegyzőkönyvek elfogadása nincs olyan jegyzőkönyv, amit el kell fogadnunk. Úgyhogy rögtön rátérünk az elnök közleményeire és egy egyéb kérdésekre, de nincsen semmi megjegyezni valom, illetve közölni valom. Úgyhogy azonnal rátérünk a következő petícióra, a Platform for People Affected by Hepatitis C C, hepatitis C vírusra fertőzött betegek szervezetében benyújtott 58 per 2015-ös számú petíció. Itt van velünk a e, petíciót benyújtó, aki dr. E, D. E, José Luis Rodríguez Agullo, aki orvos. Sok szeretettel köszöntöm, és meg is adom a szót José Luis Aguillónak a platform nevében, meg is adom a szót. Köszönöm szépen elnök asszony, tisztelt képviselők! A hepatitis C vírussal fertőzött személyek nevében eh, szólok önökhöz. Olyan személyekről van tehát szó, eh, akiket érint ez a vírus, de nem csak őról, őróluk, hanem a családtagjaikról és a szereteikről is. E, ezért nem csak 14 millió emberről beszélünk, akiket érint a fertőzés, hanem 56 millió ember szenved ezen betegségnek a következményeitől. 56 millió ember, ez nagyon magas szám, ez magasabb, mint az Európai Uniós lakosok 10%-a. Ez tehát a probléma valódi eszenciája. A 168-as, az Európai Unió végrehajtásáról szóló 168-as cikke kimondja, hogy az emberi egészség magas szintű védelmét kell garantálni az Európai Unió tevékenysége során. Tehát az Európai Unió bizony kompetens a hepatitis szével fertőzött személyek kérdésében. Egy tanulmány azt mondja ki, hogy 2013 és 2030 között, hogyha nem lesznek egyértelmű intézkedések, akár 110%-kal is növelhetne a szirózis miatti halálesetek száma, a máj rák miatti halálesetek száma akár 140%-kal, és a májbetegség miatti halálesetek száma pedig akár 130%-kal. Azonnal százalékkal növekedhetett. Cselekednünk kell. Van egy olyan kezelés, amely 95%-os gyógyulást biztosíthat, vagy 95%-ban hoz gyógyulást a fertőzöttek számára egy olyan betegségben, amely a 90 amelyek egészen az elmúlt évekig kezelhetetlen volt. De most kiírthatnánk ezt a betegséget. Nagyon fontos tengelyeken kell elindulni. E, e, először is mindenki számára kérjük a kezelést. E, a DAA gyógyszerekkel, a DAA gyógyszerekkel kapcsolatos iránymutatások eddig ezeket félreértelmezték, és a probléma itt nem orvosi és kezelési probléma, hanem gazdasági probléma. A nagyon előre, csak a nagyon előre haladott betegeket akarják kezelni ezzel a gyógyszerrel. De ez nem hatékony, mert minél inkább előre halad a betegség, annál nehezebb a kezelés. Azt gondoljuk tehát, hogy minden fertőzött beteget kezelni kell megfelelő időközönként. Másodszor tudjuk, hogy az Európai Unió csak a hepatitis C esetek 25%-át diagnosztizálta. Nemzetközi szakértők szerint a célközösség Eh, ahol, ahol a monitorozást el kellene végezni, a vizsgálatokat el kellene végezni, ezek meghatározott célközönség. Nagyon fontos eh, az európai eh, protokollok kidolgozása a megelőzésre. Az információt terjeszteni kell, és arról, hogy hogyan lehet megelőzni a betegséget és a fertőzést ami pedig az epidemiológiát illeti, a hatékony kezelést illeti, a 2013-as ECDC mm, jelentés, ECDC e jelentés azt írja, hogy ez a hepatitis C e, esetek kapcsolatos adatok nem megfelelőek, az LCDC e tehát egységes kritériumokat kellene, hogy alkalmazzon ahhoz, hogy hatékony legyen a felhasznál, az alkalmazott kezelés. Ötötször pedig e, ellenőriznünk kell az egészségügyi költségeket. Túl magas árakat határoznak meg a farmacégek, a hepatitis C betegséget kezelő orvosságra. Ezt el kell kerülni a jogszabályalkotás, ami a szellemi tulajdonjogokra vonatkozik, ez is hatással van arra, hogy ki fér hozzá, ki jut hozzá a gyógyszerekhez. Emellett meg kell vizsgálni azt is, hogy a gyógyszerek szabadalmát, hogyan lehet, szabadalmaztatását hogyan lehet engedélyezni, több engedélyt kellene kibocsátani, hogy ezeknek a versenyét biztosítsuk. Az ENSZ külön megbizotja azt mondja, hogy újra kell tárgyalni a gyógyszerekhez való hozzáférést szabályait, és mindannyian mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az alapvető ellentmondást megoldjuk. Egyrészt arról, amit alapvető ellentmondásról van szó, a szellemi tulajdonjog szabályozása és a gyógyszerekhez való hozzáférés, illetve az egészséghez való jog között. Az önök kezében van a lehetőség arra, hogy megoldják ezt a problémát. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig meg fogom adni a szót a kollégáknak, illetve a bizottságnak is, de először szeretnék köszönetet mondani a petíciót benyújtók prezentációjának. Most megadom a szót az Európai Bizottságnak, Velina Pedlosovkának tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Először is szeretném megköszönni a petíció benyújtóinak, hogy felhívták a figyelmet erre a kérdésre, és az Európai Parlamentnek, hogy hozzájárult a vita megtartásához. Mivel a vírusos mágyuladás, a hepatitis C, a bizottság számára is fontos kérdés, és egyike a csendes gyilkosoknak. Szeretnénk, hogyha most a csendes melléknevet elhagynánk, és elkezdenénk felhívni a figyelmet a problémára. Ezokból például múlt héten itt a szomszédban a Solvay könyvtárban tartottunk egy hepatitis C-ről szóló csúcs találkozott a különböző európai szervezetek részvételével, és André Kajtis biztos is hangsúlyozta, hogy egyszerűen föl kell hangosítani most ezt az egészet, és fel kell hívni a figyelmet a betegségre. A, a petíció benyújtói elmondották, hogy mire van szükség a szűrésre, a szűrés és a megelőzés aktivizálására, illetve a kezelés hozzáférés, kezeléshez való hozzáférés megkönnyítésére. Tehát a bizottság elismeri, hogy a hepatitis C egy nagyon súlyos teher Európa számára, de vissza kell térnünk az alapvető kompetenciáinkhoz az egészségügy területére, és nagyon jól mondta, hogy a 168-as cikk alapján kell mindezt megtennünk, de figyeljünk oda az cikk utolsó részére is, ugyanis ebben az áll, hogy az egészségügyi politikák meghatározására, megszervezésére, illetve nyújtására, az egészségügyi ellátás nyújtására és a források előkeresésére, e, ehhez való kompetencia mind a tagállamok kezében van. Tehát mi európai szinten nem rendelkezünk túl sok kompetenciával az egészségügy területén. Viszont mindenképpen támogatni kívánjuk a tagállamokban kialakított politikát, és támogatni akarjuk a tagállamok minden erőfeszítését a hepatitis elleni harcban. Mi nem tudunk klinikai útmutatásokat kiadni, nem tudunk kezeléseket elrendelni, ez nem a mi dolgunk. Nem tudjuk azt sem eldönteni, hogy milyen fajta kezelést vagy gyógyszert, gyógyszercsoportot kell alkalmazni az egyes tagállamokban. Viszont a különböző egészségügyi programok támogatására van lehetőségünk. Már van egy sor program, amelyet elindítottak, tavaly például van, volt egy közös kezdeményezés a, a hepatitisszel leginkább terhelt csoport a kábítószer függők körében folytatott hatásenyhítés témájában. Aztán van egy másik kezdeményezés, amely a hepatitis C minél korábbi diagnosztizálására vonatkozik. Azért is nevezzük csendes gyilkosnak ezt a betegséget, mert nagyon sokáig nem veszi észre az, aki beteg. A 2016-os programunknak része lesz mindez, illetve mobilizáljuk minél hatékonyabban azokat a lehetőségeket, amelyeket, amelyekkel rendelkezünk. A Horizont 2020 égisze alatt, amely természetesen egy sokkal nagyobb Európai Uniós eszköz, igen sok pénzt próbáltunk fektetni a kutatási, legutóbbi kutatási periódusban. Több mint 60 millió eurót fordítottunk a hepatitisszel kapcsolatos kutatások támogatására. És a, a most elkezdődött periódusban már is több mint 3 milliót adtunk erre. Aztán nagyon jól rámutatott arra, hogy az e-, Európai Betegségmegelőzés és Járványvédelmi Központ is úgy véli, hogy a, hogy a diagnosztizálás és a jelentéstétel nem működik megfelelőképpen. Úgyhogy ezt kell elsősorban ellenőriznünk, meg kell nézni, hogy milyen hibák vannak, hiszen azt tudjuk, hogy a tagállamokban megvannak az adatok, azt nem értjük igazából, hogy miért nem jelentik ezeket az adatokat az ECDC-nek. Ezt meg is fogjuk tenni, ez olyan kérdés, amiben tudunk cselekedni. Ami a kezeléseket illeti, illetve hogy ezt hogy tudjuk támogatni. 2014-ben és 2015-ben az Európai Gyógyszerügynökség a bizottsággal karöltve új gyógyszerekre adott engedélyt. Azt hiszem, hogy önök is megemlítették ezeket a bizonyos új gyógyszereket. Ezeket gyorsított eljárással engedélyezték, és ennek köszönhetően ezek minél gyorsabban el fognak jutni a páciensekhez, a betegekhez. Aztán, amit szintén megemlített, az a közös közbeszerzésről szóló megállapodás, a súlyos határokon átnyúló egészségügyi fenyegetésekről, kockázatokról szóló témában. Ugyanis, hogyha ez fennáll, akkor amennyiben a tagállamok kívánják, akkor közös közbeszerzést folytathatnak le gyógyszerbeszerzés terén, és tudjuk, hogy már is van négy olyan ország, amely közösen fogja meg, megpróbálni beszerezni a gyógyszereket, és en, ezen felül is több ország kifejezte azt a kívánságát, hogy szeretnék, ré, szeretnének részt venni ebben a közbeszerzési lehetőségben. De mi ezt csak rendelkezésre tudjuk állítani, nem tudjuk a tagállamokat arra felhívni, hogy vegyenek részt benne. Ezen kívül az árak és az ármechanizmusok átláthatóságát szeretnénk fokozni, a, az árakat minél megfizethetőbbé szeretnénk tenni és ezzel kapcsolatban is indítottunk az egészségügyi program alatt egy olyan projektet, amely pontosan ezt az átláthatóságot próbálja növelni. Azt hiszem, hogy elmondtam, hogy európai szinten milyen eszközeink és lehetőségeink vannak. Elég korlátozottak ezek, de amennyire tudjuk, ezeket mobilizálni fogjuk, és ki fogjuk használni. Úgyhogy összefoglalásképpen, mielőtt mielőtt a DG Growth ban dolgozó kollégámmal szellemi jogokról is beszámol majd. Összefoglalásképpen azt tudom elmondani, hogy a bizottság elismeri, hogy a hepatitis C komoly egészségügyi terhet jelent az Európai Unió számára. A hepatitis B-vel ellentétben a C ellen nincsen oltás, és történelmi pillanat fontosnak kell tartanunk ezt a mostanit, hiszen hogyha most lehet megvan a lehetőségünk arra, hogy 10-15 éven belül megszüntethessük teljes mértékben a hepatitis C-t, mert most már megvannak az ez ellen jól ható gyógyszerek. Amit meg tudunk tenni, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel segítsük a tagállamok munkáját. Köszönöm szépen, én a DigiGrow főigazgatóságtól jöttem, a közbeszerzéssel foglalkozom, és az egészségügyi területen dolgozó kollégám által mondottakat egészíteném ki. Nagyon fontos, ne felejtsük el, hogy a közbeszerzés területén legfontosabb az, hogy a versenyt fokozzuk, tehát hogy az a rendelkezésre álló pénzért minél nagyobb értéket tudjunk kapni. Megvan ugyanakkor az irányelvekben az, hogy hogy kell egy pályázatot beadni a köz, közbeszerzésre. Nagyon röviden azt lehetne elmondani, hogy nincsen ezekben ezekben csak jogi meghatározások vannak, gazdasági árbeli meghatározások nincsenek. De amikor egy közös körbeszerzés indul el, akár regionális vagy nemzeti szinten, vagy akár tagállamok között is, akkor mindenki részt vesz ebben a közös közbeszerzési megállapodásban. <clears throat> Itt a bizottság nem szól bele semmibe, de hogyha többen vesznek részt egy közbeszerzési szerződésben, akkor a tárgyalóképesség nagyon megnő. Például mondjuk a balti országok összevonják az erőiket, és így sokkal erősebben tudnak fellépni partnerként az iparral szemben, tehát ö, Ilyen, pont, ilyen módon pozitív eredménye lehet annak, hogyha különböző közbeszerzést elvégezni kívánó szervezetek regionális vagy európai szinten összefognak. Elnök, köszönöm szépen, még a bizottság nevében Elfonzo Kárlesznek is megadom a szót. Köszönöm szépen. Megcsinálom. Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni. Én is. A DG Growth-nál dolgozom a belső piaci és ipari ö, osztályon, és különös tekintettel a szellemi tulajdonjogokra szeretném megközelíteni ezt a kérdést. Van ezzel kapcsolatban az európai védjegyekkel és az európai szabványokkal kapcsolatban mindenféle rendelkezés, és a jelenlegi téma is olyan szempontból ide tartozik, hogy a gyógyszeripari szabadalmak, illetve a gyógyszerekre kiadott engedélyek is hozzánk tartoznak. Az előttem szóló kollégák is mondták, hogy mennyire fontos időszak ez, és hogy mennyire fontos a hepatitis C elleni harc <clears throat> vannak lehetőségek a szellemi tulajdonok jog területén is, szeretném ezeket most röviden felvázolni. Az összes olyan gyógyszer, amelyet a hepatitis C ellen be tudunk venni, valamiféle szabadalom által védve van egy kizárólagossági határidőig. Úgy, véleményünk szerint a szabadalmak rendkívül fontosak, mert a gyógyszerek kidolgozása, új gyógyszer fejlesztése sok millió euróba kerül. Amikor elkezdenek egy gyógyszert fejleszteni, akkor akár évtizedekbe is belekerülhet, mire a fejlesztés véget ér és a piacra kerülhet a gyógyszer a gyógyszeriparnak rengeteg feladata van ezzel kapcsolatban, és azt nem, abban nem lehetnek biztosak, hogy a gyógyszer sikeres lesz-e majd a piacon, illetve hogy meghozza-e a várt profitot ezért a politikai eszközként kell úgymond használni a szabványokat, ami egy ösztönzést jelent, annak arra nézve, hogy a gyógyszeripari vállalat valamit befektet ebbe a gyógyszerbe, de akkor biztos lehet benne, hogy a hasznát is ő fölözi majd le. A gyógyszerre szükség van, a szabványok pedig segítik az innovatív fejlesztést. Ilyen módon a folyamat részét képezik, és fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyógyszerek kifejlesztésre kerüljenek lehet, a, és ennek fényében kell lépéseket tenni annak érdekében, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférést javítsuk. Európai szinten egy sor jogalkotási eszköz van ennek megtételére, tehát hogy a generikus gyógyszerekhez jobban hozzá lehessen férni. Vannak külön rendelkezések, amelyek azt segítik elő, hogy a, szabvá, hogy a szabadalom, szabadalmi idő alatt a gyógyszerek minél gyorsabban piacra kerülhessenek. Az egységes piacról szóló stratégiának is részét képezte az, hogy külön további eszközöket fogunk keresni annak érdekében, hogy a generikus gyógyszerek minél előbb piacra kerülhessenek, és hogy támogassuk az innovációt. A versenyjogi főigazgatóság néhány évvel ezelőtt egy sor tanulmányt rendelt meg, amely ezt a kérdést járta körül, és itt is a szabadalom volt a legközpontibb kérdés. Politikai koherenciát szeretnénk teremteni ezen a téren, és nemzetközi, valamint kétoldalú szerződéseket is figyelembe veszünk. A DigiGrow olyan témákkal foglalkozik, mint például a szellemi tulajdonok tulajdonjogokra vonatkozó jogszabályok, illetve a szellemi jogokkal foglalkozó világszervezet tartott kapcsolat. A szabadalmakról szóló jogszabályokkal kapcsolatban van egy sor biztonsági záradék, van egy sor lehetőség kivételre, amely meggyorsíthatja a gyógyszerek kifejlesztését. A kötelező engedélyeztetést is megemlítette a szervezet képviselője, de ez összekapcsolódik egy másik kérdéssel, azzal ugyanis, hogy az Európai Uniós szinten erre nincsenek kompetenciáink. A szabadalmak területén Európában nem európai szerződések, hanem nemzetközi szerződések szabályozzák a jogszabályokat, és ezért ezek érvényesek a nemzeti jogszabályokban, a tagállamokban is és a nemzeti engedélyeztetés pedig kizárólag a tagállamok kompetenciája. Tehát, hogyha Spanyolországot nézzük, akkor van lehetőség a kötelező engedélyeztetésre, de csak országos szinten. Az Európai Uniónak ebben nem nincs igazán beleszólása. Aztán felmerült az is, hogy a szab szabadalmakat Európai Uniós szinten harmonizálják megfelelőbben. Mi a főigazgatóságunknál ezzel nem foglalkozunk konkrétan, de hogyha megnézzük a spanyol szabadalommal, szabadalmakról szóló jogszabályt, az 53, 86-os és 90-es cikket, akkor ezekben láthatják ma azt, hogy mit lehet a kötelező engedélyeztetéssel kapcsolatban kezdeni, tehát hogy, hogy lehet a generikus gyógyszereket eljutatni a piacra. Úgyhogy ezért szerettem volna először elmondani önöknek, hogy az Európai Unió mennyiben foglalkozik szabadalmakkal, hogy a szabadalmak szabadalmakat úgy kell nézni, mint ösztönzőket egy új gyógyszer kifejlesztéséhez, és hogy vannak olyan biztosítékok, garanciák, amelyek el tudják érni, hogy a generikus gyógyszerek minél gyorsabban eljuthassanak a piacra. Valamit rámutattam arra is, hogy vannak nemzetközi szervezetek és nemzetközi jogszabályok, nehez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Köszönöm a szót. Eh, Köszönöm. Most pedig a képviselőknek adom meg a szót. Auken, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem, angolul. Angolul folytatom. Úgy hangzik, mintha a nagy gyógyszergyártóknak a lobbistái itt ülnének a körünkben. Nézzük meg, hogy mi a helyzet valójában. Hogy, meg, hogy mit tudunk csinálni annak érdekében, hogy jól kezdik ezt az ügyet. Amivel találkozunk, az egy fosztogatás. Itt a nemzeti költségvetéseket, egészségügyi költségvetéseket 5000 százalék, 50 ezer százalékos profitról beszélünk és amit még ezen kívül tudunk, hogy a gyógyszergyár, gyógyszergyártók összeálltak másokkal, tehát gyakorlatilag plusz költségük nincsen. Már régóta elköltötték ezt a pénzt. Ne felejtsük el, és egyébként a panaszos is talán tájékoztatást tud adni erre vonatkozóan, vannak mellékhatások, és amit figyelembe kell venni, és addig kezelni kell, amíg akár 20 évig is, amíg mm, a pénzbe kerül. Tehát ez a költségvetések kárára van megint csak. Gyakorlatilag ez egy reménytelen helyzetet okoz a betegek számára. Néha felteszem a kérdést magamnak, hogy, hogy történhet ez meg, hogy, hogy ez a szabály így működik az Európai Unió szintjén. Európai szinten kell ezt kezelni. Igenis, mi vagyunk elég erősek ahhoz, hogy a nagyfiúkkal szembe menjünk, mert ők nagyon erősek. Először is mindenképpen azt javasolnám, a bizottság és mi és a tagállamok talán együtt is, én Dán vagyok, és egyedül nem fogjuk tudni megtenni, de összefogva meg tudjuk tenni, hogy teljes átláthatóságot biztosítunk az árazásban, az árképzésben, az Egyesült Államokban. Ezt megtették, igen, és átláthatóvá kell tenni ezt honnan jönnek ezek az árak, hogy alakulnak ki, hogyan működik a lobbizmus ezen a területen, és a piac mm, hogyan működik, hogyan működik a kutatásfejlesztés. És igenis, mint elhangzott, itt van egy általános érdek, emberi egészségről van szó, igenis kisajátításnak van lehetőség erre. Az emberek meghalnak a nagyon veszélyes betegség miatt, és az ipar nem hajlandó mindent elkövetni, amit megtehet. A bizottságtól a következőket kérdem. Tudják, hogy mi a tényleges ára ennek a terméknek, milyen költségekkel jár a konkrét területen a kutatásfejlesztés? Tudunk-e valamit a mellékhatásokról? És igyekeznek ezt meghosszabbítani, hogy újabb betegeik legyenek. Itt egy kicsit bizonytalan vagyok és adott esetben az emberi egészség egy mindent felülíró érdekkel, hogy legyen. És meg kell néznünk általában az árképzést a gyógyszergyártoknál, mert az árak az égbe mennek, egyre magasabbak, és meg kell nézni ki az áldozata annak. És kutatás fejlesztéssel ez gyakran nem is függ össze, hanem a a pénz, a profit az, amit akarnak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és biztosítanunk kell, nincs senki az emében az, és az Európai Bizottságban, akinek az érdekütközése van, tehát összeférhetetlensége áll fenn, tehát azt nem szabad megengedni. Meg kell szabadulni mindenkitől, aki összeférhetetlenség gyanúját veti fel, az egy nagyon fontos pont nem csak az émában, hanem más, számos más területen, az émában viszont egyre inkább látszik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Darling kolléganok, köszönöm szépen. Köszönöm a panaszosoknak az eh, a máj barátainak tagja vagyok ennek a körnek itt az Európai Parlamentben, Észak-Kelet-Angliából származok, ott elképeszt eh, májbetegségek vannak, nagyon elterjedt a májbetegség, mindenek előtt a szegénység miatt, de nem csak amiatt. És ez egy sürgető dolog, amit ott megtanultam a régióban, az orvosi kutatás, hogyan tud eh, elterjedni az eredményeket, hogyan juttatjuk el a legszegényebb emberekhez. Azt gondolom nagyszerű felvetés ez, hogy itt a panaszosok eljöttek az Európai Parlament elé. Éppen elmúlt héten is láttam ezt, az Európai Bizottság is elmondta, volt Igenis, egyértelművé vált, hogy európai szinten konkrét lépéseket kell tenni, és az egyik eredmény, hogy kapcsolatot teremtsünk a hív, a TBC és a, a hepatitis között összefoglaló vizsgáljuk ezeket a területeket, mert ugyanazok az emberek az áldozatai a különböző betegségeknek, azt is látni kell, különböző vírusok ugyanabban az emberen is megvannak. Itt különböző pontokat vethetnénk fel. Auken asszony azt mondom, nagyon nehéz ő utána beszélni, mert sok mindent elmondott, ami foglalkoztat bennünket, de azért egy néhány dolgot nem mondott el, ezt kívánom betömni ezt a részt, nyilvánvaló a közbeszerzés. 23 tagállam van, ez egy jó eszköz, és itt közösen kellene a közbeszerzést lefolytatni. <clears throat> Itt az Európai Bizottságtól szeretném megtudni, hogy hogy tudjuk ezt jobban forszírozni, előre lendíteni annak érdekében, hogy a tagállamok közötti szolidaritás jobban működjön, amikor a beszerzésekről beszélünk, így lehet levinni a költségeket. A szellemi tulajdon egy következő pont. Nem látom azt, hogy miért nem tudunk több feltételt megszabni a Horizon 2020-as program keretei között a szellemi tulajdonnal kapcsolatban. Például, hogyha az európai kutatási alapok által finanszírozott gyógyszerekről beszélünk, ezekhez a hozzáférést meg kell egyszerűsíteni, és amit Auken asszony is mondott a szellemi tulajdonnal kapcsolatban, igen, ez egy örökzöld pont, amit felvetett. Igen, ki kell bővíteni, igyekeznek mindent elkövetni, hogy tovább bevételhez jussanak, meg hosszabbítják a védelmet, stb. Itt a szellemi tulajdont örökzöldé kívánják tenni, és ebben nagyon profik a gyógyszergyárak. Aztán a technológiai hálózatok az egészségügy területén fontosak, a jó gyakorlatok cseréjét jobban lehetővé kell tenni. A 15. cikk a 2000 11 per 24-es irányelv előírásai szerint kell haladnunk itt. Amivel be akartam fejezni az egészet, még igenis, itt a petíciós bizottságban vagyunk, de az Európai Parlamentnek van a Környezetvédelmi és Egészségügyi Szakbizottság, és ők a felelősek ezen a területen. A brit Labour, a brit munkáspárt kollégái és elmondták, ők is ennek a körnek a tagjai a máj barátai körnek, és egy szóbeli kérdést tesznek fel a plenárison az Európai Bizottságnak éppen ebben a kérdésben. Én azt javaslom, hát ugye a szóbeli kérdés egy fontos felvetés a hepatitis C-t, a HIV a cselekvési tervvel köti össze, és a kettő ügyében együtt kívánnak haladni. Így mint már mondtam, ugye a vírusos betegségek gyakran együtt jelentkeznek, ezért szerintem egy közös szobeli kérdést kéne feltenni, csatlakozni kéne ehhez, és követelnünk kellene, az átláthatóság irányvelvet, ennek a betartását, és hogy ez prioritást élvezzen az Európai Bizottságnál, és meg kéne vizsgálni, hogy honnan jönnek ez a magas árak, és ne tegyük lehetővé, hogy a gyógyszergyártók kézben tartsanak bennünket. Nyilvánvalóan az ő érdekük, hogy magas árakat alakítsanak ki a gyógyszereknél, és az egész EU-ban ez egy nagyon elterjedt betegség, nem tehetjük lehetővé, hogy ilyen árakat kérjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát mindenek előtt az érintetteknek szeretnék köszönetet mondani, hogy felvállalták ezt az ügyet. Ugye egy évvel ezelőtt dolgoztuk ki ezt a petíciót, és most lehetőség van arra, hogy itt ezt előadják. Be kell látni hogy egész idő alatt a hepatitis C foglalkoztat bennünket, és Spanyolországban is egyre fontosabbá válik. Itt sok idő elmúlt idő közben, gondoljuk csak a petícióra is, azt látjuk, hogy arra kell ügyelnünk az egyéb petíciókhoz képest, hogy itt emberéletekről beszéljünk. Hát petíciós bizottság vagyunk, és ez megkülönböztet a többi bizottságtól az Európai Parlamentben. Itt nem csak arról van szó, hogy konkrét problémákat oldjunk meg, amelyeket felvetnek, hanem itt egy sokkal messzebb menő kérdésről van szó, mert ebbe polgárok halnak meg. Ezért gondoskodnunk erről a területről. A hepatitis C tükröt mutat elénk Európában. Ez azt mutatja, hogy nem működnek a gyógyszerhez való hozzáférés különböző európai modelljei itt az európai intézményeknek van dolguk, nekik kell lépniük. Persze tagállami szint kell meghatározni az árakat, de azért az is fontos, hogy az Európai Uniónak van itt egy mandátuma, az emberélet, az emberi egészség védelme, egy európai szintű mandátum. Csak emlékeztessünk a legutóbbi Strasburgi ülésre, ott éppen a gyógyszerekhez való hozzáférésről beszéltünk itt szeretnék rákérdezni, ez megfelel az itteni petíciónak és az Európai Bizottsággal és a tanácssal egy európai tervet kell kidolgozni arra, hogy biztosítsuk a gyógyszerekhez való hozzáférést az egyes pontokkal, amiket itt felsoroltak. Nem akarom én csak a lobbikat, a kormányokat, vagy bárki mást bírálni. Mindenkinek megvan a dolga, a feladata ebben az ügyben, egy közös cél érdekében kell dolgoznunk. A gyógyszerekhez való hozzáférés azt is jelenti, hogy újfajta kapcsolatot kell kialakítanunk a gyógyszergyárakhoz, mert rájuk szükség van, hiszen nélkülük nem tudjuk garantálni az egészséget ami pedig alapvető feladatunk, viszont átláthatóvá kell tenni az árak megállapítását, az árazást, a szabadalmi modellt is meg kell vizsgálnunk, meg kell nézni, a kutatási költségek valódi magasságát, és mindenképpen szükség van arra, hogy agregált politikát folytassunk a beszerzéseknél, amikor kulcsfontosságú gyógyszerek beszerzésről van szó, szóval a tagállamoknak össze kell fogniuk azt hiszem, ma lehetőségünk van arra, hogy meghallgassuk azokat az embereket, akik harcoltak a saját életükért, a hozzátartozóik életért. Igenis jogot kell biztosítani nekik, hogy megkapják a lehetséges kezeléseket. Ez érintetté tesz bennünket, hiszen ez a mandátumunk, ez a feladatunk. Végül pedig a bizottsághoz fordulnék, még egy megjegyzésem hogyha a roamingot szabályozni tudtuk Európában, miért ne tudnánk szabályozni az árazást is európai szinten gyógyszerek esetében? Köszönöm. Köszönöm, Beatrice. Igyekszem majd korlátozni a hozzászólások időtartamát, ugyanis az elnök asszony azt mondta, meg kell hallgatni a többi panaszost is, a többi ponttal kapcsolatban. Tehát mindenki Két percben kérem foglalja össze a mondandóját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tiszteletben tartom a hozzászólók listáját, és kicsit rövidebben fogalmazok, mint a, mint a e, kollégáim. Egy e, dilemma előtt állunk. Tulajdonképpen én érdemben, teljes mértékben osztom a petíciót benyújtók e, érveit, és amit a kollégák elmondtak nagy részben, azt is osztom, holott nem vagyunk ugyanabban a frakcióban. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a petíciós szakbizottságban van, vagyunk, és nem csak azért, nem azért vagyunk itt, hogy elmondjuk a dolgokat, és aztán mm, fölveszük a pénzt, és elmegyünk. Hadd emlékeztessek arra, hogy a petíciós bizottság nem é, é az érdemi kérdésekről dönt, hanem itt arra van szó, hogy ez a procedúra, ez felmarad-e vagy nem a szerződéseket tiszteletben kell tartanunk, az Európai Uniót irányító szabályokat be kell tartanunk, és egy európai e, egészségügyi program nem szerepel az Európai Uniós kompetenciák között. Úgyhogy, hogyha a petíciónak a tárgya az, hogy az Európai Bizottságtól, amely az Európai Unióban azért felelős, hogy a szerződést betartsa, betartassa, tehát hogyha az a célja ennek a petíciónak, hogy az Európai Bizottságban ki, e, kényszerítsenek egy európai egészségügyi programot, hát akkor ez bukásra van ítélve, mert a szerződésben ez nem szerepel. Azonban, hogyha a szerződés, pontja ennek a petíciónak az a célja, hogy a tagállamokat arra bátorítsa, ösztönözze, és nagyon sokan eljöttek ide, petíciót benyújtott, benyújtott nagyon sokan kísérték el ide, úgyhogy ez azt mutatja, hogy nagyon sok embert érint ez a probléma, bár azt tudjuk, hogy Spanyolországban nyújtják be a legtöbb petíciót. Nos, tehát, hogyha az a céljuk, hogy a tagállamokat arra ösztönözik, hogy a tagállamok előre vigyék ezt az ügyet, az jó. De az Európai Unió közös egészségügyi programjára nem számíthatunk nem számíthatunk arra, hogy a 28 ország megváltoztatja a szerződést ennek érdekében. Én azt javaslom, hogy e, zárjuk le a petíciót, de az e, a, a e, Környezetvédelmi Bizottságnak és Egészségügyi Bizottságnak, amely kompetens tárgy, tárgyát tekintve a petíciónak kompetens szakbizottság, továbbítsuk ezt a témát, és itt ezek, ez a szakbizottság egy nagyobb közönséget ér el, mint a petíciós szakbizottság, és azt hiszem, hogy ennek köszönhetően messzebbre lehet menni, tehát a Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottságnak több kompetenciája van, mint nekünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maria szor. Mikrofont kérünk. Mikrofont kérjük bekapcsolni. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék azoknak az embereknek, akik eljöttek közénk, és rámutatnak erre a kérdésre. A hepatitis C egy igen veszélyes betegség, ezt tudjuk. Számos polgárt érint ez számos országban És ha megnézzük a menekült áradatot, akkor abból kell kiindulnunk, hogy ez a betegség még inkább el fog terjedni. Még gyorsabban terjed majd. Másodszor pedig el kell, hogy mondjam, amit a vitában is hallottunk, hogy milyen hatásköreink vannak arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk. A népegészségügyi politika, ez tagállami hatáskör, ezt tudjuk, de azért vannak európai szintű lépések is, amelyeket megtehetünk. Például arra ügyelhetünk, hogy nem lehet visszaélni az erőpozícióból, az erőfölénnyel. Tehát ez azt jelenti, ha a piacon egy vállalat erős pozícióra tesz szert, például olyan módon, hogy erős pozíciói vannak a szabadalmi vagy a szellemi tulajdonpiacon, és visszaélnek ezzel a helyzettel, akkor ezzel az Európai Uniót szabályozó szerződés sérül. Igenis, az Európai Bizottságnak vannak itt hatásköré, igenis vizsgálatot folytathat az Európai Bizottság, hogy mi történik egy szabadalommal. Időnként túl magas árakat követelnek, mert drága a szabadalom, és itt adott esetben a versenyszabályok is sérülhetnek. Ezt is meg lehet vizsgálni, ez a versenyjog egy klasszikus esete. A második pont a betegek hozzáférése a gyógyszerekhez. Ez is egy fontos ügy. A Strasburgi plenárison erről már beszéltünk, mert a betegeknek biztosítani kell ezt a hozzáférést, és van egyébként egy európai program is arra vonatkozóan, hogy hogyan folytassuk a kutatást az eh, Horizon 2020 keretében. Igenis, ebben van beleszólásunk, és szakbizottságként eh, vizsgálatokat is folytathatunk itt. Tehát vannak itt kérdések, amelyek felvetődtek, és amelyeket nem hagyhatunk fel. Igenis, a petíciót nem kell lezárnunk, az a véleményem, tovább kell vizsgálódnunk, hogy milyen intézkedéseket tudunk hozni. Nem elég az, hogy a tagállamok vállalnak valamit. Nekünk foglalkozni kell azzal, hogy az Európai Unió polgárai, a panaszosok eh, hogyan kapják meg a hozzáférést eh, a gyógyszerekhez. Itt meg egy konkrét gyógyszerről beszélünk. Hogy lehet a hozzátartozókat támogatni ebben a törekvésben, hogyan jutnak el a gyógyszerhez, hogyan tudják beszedni a gyógyszert, hogy javuljon a helyzetük. Egyébként pedig gratulálni szeretnék a végén a panaszosoknak, hiszen kiváló a kezdeményezés. Fontos, hogy eljöttek a körünkbe. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez most ö, ö, kinek tapsoltak nekem, vagy az előttem szólónak, de azt gondolom, hogy az Európai Uniónak van feladata ebben, egy tervet kell készíteni, mint a tuberkulózis, a malária más esetében, ugyanide mm, sorolhatjuk a hepatitis C-t is. Igazából sok mindent hallottuk, már régóta hallunk dolgokat, csak nem változnak a dolgok. Itt van az egészséghez való jog, stb. Itt az árak megállapítása az tagállami kompetencia, ebben egyetértünk valamennyien, de az nem azt jelenti, hogy az EU-nak ne lenne hatáskörre. Nekünk azt követeljük, hogy többet tegyünk itt Európai Uniós szinten. Itt nem csak arról van hogy több pénzt adjunk, mert több pénzt nem tudunk adni ezért lépnünk kell. A kutatás az drága, ezt valamennyien tudjuk, de éppen ezért adatra is szükség van, hiszen nem tudjuk, hogy az ipar milyen tényleges adatokkal szolgált ebben az ügyben. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Bizottságnak volt itt egy eh, számsora, egy adatsora, ők rámutattak, hogy a gyógyszeripar hogyan bánta az adatokkal. Mi is azt tudjuk, hogy a szellemi tulajdon egy fontos dolog, van egy jog a szellemi tulajdonhoz fűződő jog, de természetesen ezzel nem lehet 20 éven keresztül, hogy még tovább visszaélni. Itt egy megfelelő egyensúlyt kell találnunk, ez a mi dolgunk. Az Európai Unió igenis ebben szerepet játszhat kétféle értelemben is. Egyrészt a polgárok érdekében, Tudjuk, hogy csak 25%-át tárjuk fel azoknak, akik hepatitis C-vel szerződöttek. Nagyon sokan vannak, akik betegek, de nem is tudják. Nincsenek nyilvántartások, sőt a megfelelő diagnosztizálás is hiányzik a tömegekben. Meg lehet gyógyítani ezt a betegséget, de tudni kell róla. Egyébként pedig rettenetes következményei vannak. Ezért aztán mindent el kell követni, hogy kiírtsuk ezt a betegséget az EU-n belül. Erre az EU-nak vannak eszközei, tudunk segíteni a tagállamoknak, megtalálhatjuk együtt a megoldást, és itt egy kiegyensúlyozott szellemi tulajdonjogról van szó. A másik pedig a költségek. Nyilvánvalóan a vizsgálatoknak vannak költségei, ha ezeket a gyógyszeriper lefortatja, és itt a transzparensi átláthatóvá kell tenni a helyzetet az irányelv értelmében, és vonatkozik ez az árazásra is. A Horizon 2020-as is szóba került, itt lehet finanszírozni ilyen kutatásokat, közpénzeket tudunk kutatásra fordítani, ez nem lehet kérdés, de ez nem lehet csak a gyógyszeripar érdeke, nem csak az ő érdekeiket szolgálja ez a finanszírozás, hanem a betegeket is. A végén pedig szeretnék még valamit hozzáfűzni. Köszönöm a hepatitis C platformnak, hogy zászlajukra tűzték ezt az ügyet, és ugye eljöttek a mai napon ide, mert a követelések rámutatnak, hogy ez egy nagyon fontos téma, hogy nem szabad feladni, és ők voltak azok, akik előálltak az a témával, hepatitis C, rákbetegségek, holnap más betegségek jönnek, de van itt egy közös probléma, az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés egy probléma Európában, megoldást kell találnunk. És az Európai Uniónak erre vannak eszközei. Ehhez viszont a politikai szándék is kell. Ez az, amire szükség van. Azt gondolom, hogy szóbeli kérdést kell megfogalmaznunk a plenárison, és meg kell néznünk, hogy mit tehetünk a koordinált fellépés érdekében. Így szűnhet meg, így írhatjuk ki a hepatitis C-t. Vagyis azok, akik nem ismerik ezt a helyzetet, azokban tudatosítani kell, és gyors megállapításra, vizsgálatokra kell törekedni. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet adni az érintettek platformjának a vírusos mágyulladás által érintettek platformjának. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Bármelyikünket érinthet ez a probléma, ez a betegség, bármelyikünkkel megtörténhet, hogy fertőzötteké válunk. Vannak tehát olyan gyógyszerek, ahogy hallottuk, hogy 90 90 ban gyógyítani tudják a betegséget Ugyan létezik már ez a gyógyszert, naponta több mint több száz ember hal meg, több mint száz ember hal meg a hepatitis C miatt. A kormányok ugyanis nem finanszírozzák mindenkinek a kezelését. Spanyolországban például a kormány nem finanszíroz mindenkit, és egy két hetes kezelés 25 ezer euróba kerül, ezt nem mindenki számára fizetik meg. A tagállamok és a kormányok is felelősek a kérdésben. Azonban tovább kell lépnünk, a nagy gyógyszergyárakat is meg kell vizsgálnunk ezeknek az árpolitikáját. Asztronómiai összegekről van itt szó, a szabadalmak védik a szabadalom tulajdonosokat. A szabadalom az fontos, mondta az Európai Bizottság, de közben a szabadol, szabadalom több millió ember számára halálos ítélet. Azért, hogy egyes farma cégek, gyógyszergyárak még néhány nullát odabigyezhessenek a mérlegösszegük mögé. Tavaly 13 milliárd eurós nyereséget könyvelhettek el többek között a, az, a válít gyógyszernek köszönhetően is. Ennek az egyik ellenszere az lehet, hogy az állam támogatja a kutatást, a gyógyszerkutatást, és finanszírozza ezt. Az egészségügy a tagállamok kompetenciájába tartozik, de itt mutatkozik meg az alapvető probléma. Az Európai Bizottságnak van kompetenciája a szabadalmak tekintetében, és ez a kérdés merül itt föl. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy inkább a multicégek érdekeit, érdekeit képviseli, és nem a polgárokét. jelen eh, pillanatban éppen a TTIP tárgyalásokra kerül sor, ezt se felejtsük el. A nagy gyógyszercégek eh, nyomást gyakorolnak, hogy a szabadalmakat támogassák, és a generikus gyógyszerekhez való hozzáférést eh, csökkent, korlátozzák. A TTIP-et sem szabadna folytatni, a tárgyalásokat sem, hiszen ez csak a nagy gyógyszergyárak kezére játszik és azok, akik egyrészt támogatják azt, hogy mindenki hozzáférjen a gyógyszerekhez, de közben a TTIP-et is támogatják. Hát ez nem működik a kettő együtt. Az Európai Parlamentet is be kell vonnunk, esetleg egy szóbeli kérdést intézni a bizottsághoz a plenárison, és megkérdezni, hogy milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy lehetővé tegye minden polgár számára a gyógyszerekhez való hozzáférést. És mit kíván tenni annak érdekében, hogy módosítsák a szabadalomra vonatkozó jogszabályokat. Végül pedig a, a mai vita és a hozzászólások is világosan megmutatták, hogy azok a szakértők, akik a nagy nemzetközi cégeknek dolgoznak, illetve az Európai Bizottságban dolgozóknak az érdekkonfliktusait eh, is meg kell világítani. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Még egyszer megadom a szót három percre a petíciót benyújtóknak a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt. Arra szeretném ösztönözni önöket, és bátorítani önöket, eh, hogy eh, ne kerüljön zsákutcába ez a vita, a vírusos mágyulladásról szóló vita, 2007. március 29-én, 29-én volt az első vita ebben a témában, most pedig 2016 van. Hát nem lehet ennyire lassan dolgozni. Ezek nagyon súlyos problémák, nem lehet, nem engedhetjük meg, hogy megakadjanak a dolgok. Másik oldalon azt is el kell mondanom, hogy világos, hogy a kutatásnak is érdeke, hogy haszna legyen, de nem elfogadható az, hogy a tagállamok azon spórolnak, hogy betegek kezelésén spórolnak. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a szellemi tulajdonjogról, szóló nemzetközi szerződések felülvizsgálatára van szükség. Nem lehet így folytatni e, ezt az alapvető kérdést. Különösen szeretnék arra emlékeztetni mindenkit, hogy 30 éve a e, hepatitis C e, kezelésével kapcsolatban el kell, hogy mondjuk, hogy nem engedhetjük meg, hogy az reménysugarunkat tönkretegyék a politikusok és más döntéshozók. Köszönöm szépen, elnök! A következő javaslatot szeretném tenni, nem tudom, majd elmondják, hogy mit gondolnak erről. Úgy tűnik, hogy a petíciót nyitva tartjuk. Az Európai Bizottság által kapott információk alapján írunk majd egy levelet az Európai Bizottságnak, Andrikájte biztosnak, és kikérjük a véleményét a témáról. Meglátjuk, hogy az Európai Bizottság hogy reagál erre. Aztán írunk egy levelet az NB szakbizottságnak, tehát a Környezetvédelmi Szakbizottságnak, amely illetékes a témát illetően, és aztán írunk egy levelet a WHO-nak, hiszen ők készítik elő az első globális stratégiát a hepatitis C-vel kapcsolatban. Ami pedig a szóbeli kérdést illeti a plenárison, talán jó lenne levá- megvárni az Európai Bizottság válaszát, és aztán utána a koordinátorok ülésén megbeszélni ezt. Erre nem mondok én nemet, de azt gondolom, hogy a koordinátorokat kellene erről először megkérdezni. Szolidát? Igen, ami a szóbeli kérdést illeti, én szerintem ez nagyon fontos lenne. Csak egy okot tudok elképzelni, hogy miért lehetne elhalasztani ezt a szobali kérdést, hogyha az ENVI kezdeményez valamit a plenárison a témával kapcsolatban, de nem lehet ettől függővé tenni a kérdést. Nem várogathatunk arra sem, hogy, meg, hogy a bizottság mit mond, hogyha az Envi nem akar semmi ilyen kezdeményezést indítani a plenárison, akkor a petíciós bizottságnak kell ezt megtenni. Ha az MB hajlandó, akkor akár összefoghatunk. De minden esetre a plenárisra kell vinni a témát. Elnök? Jó, rendben. Hogyha egyet értenek, akkor így legyen. A az Európai Bizottsághoz fordulunk, a WHO-hoz és az ENVI Bizottsághoz, és attól függően, hogy az ENVI mitől válaszol, e, szóbeli kérdést, kérdés következett a plenárison. Oakland asszony? Konkrétan mit kérdezünk az Európai Bizottságtól? azt, azt kérdezzük tőlük, hogy um, hogy adjon további információt erről a termékről, ennek a történetéről, kialak, a, ennek az áráról. E, itt konkrét esetekről van szó. Ne általánosságban tegyük fel ezt a kérdést, hanem konkrétan a e, hepatitis C-re és erre a konkrét termékre vagy gyógyszerre utaljunk. Ennek az árára, árképzésére, e, kifejlesztésére, a tagállamoknak milyen lehetőségeik vannak. Hogyha a tagállamok az ipar által szabott árakat kellene, hogy megfizessék, akkor romba dőlnének, csődbe mennének, hogyha pácienseket kezelni akarnák nagyon fontos lenne, hogy ne általánosságban tegyük fel ezt a kérdést, hanem nagyon precíz, nagyon pontos kérdéseket tegyünk fel. Jó, rendben. Lenne egy kérdésem a szolgálatokhoz. Lesz majd, ezt majd egyeztetjük a szolgálatokkal, e, és majd visszatérünk rá. Most megadom a szót a szakbizottság elnökének a következő témában. Thank you so much, and thanks to the petitioner. Köszönöm szépen, és köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy eljöttek. Elnézést kélek tőlük, hogy nem tudtam eljönni ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására. Köszönöm, hogy eljöttek, és sok sikert kívánunk önöknek a jövőre nézve. Akkor most tovább lépünk a következő napirendi ponthoz, a hatoshoz amely egy vasúti technológiai központ építésével kapcsolatos Malagában, Spanyolországban. Ha jól tudom, akkor kollégánk Albiol asszony képviseli a petíció benyújtóját, már is megadom neki a szót. Köszönöm so that we can move on with, with the next. Kérem szépen, hogy minél gyorsabban hagyják el a termet, hogy tovább léphessünk a napi rendben. Uh, Albiol asszony, öné a szó. Bueno, simplemente eh, este era un proyecto que se... Köszönöm szépen. Tehát, ez egy olyan projekt, amelyről már korábban szó volt, úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ezt a petíciót, mert nem kértek az építetők társfinanszírozást. Viszont van egy dolog, ami nagyon világos kell, hogy legyen, hogyha a spanyol kormány újra kérvényezi ennek a projektnek a támogatását, vagy egy ehhez hasonlójét, akkor meg kellene újra nyitnunk ezt a petíciót, akkor újra, újra kellene úgy nyitnunk, hogy ebben a formájában, ahogy, hogy ne veszítsünk időt. Elnök, köszönöm szépen, nagyon rövid és jó bevezető volt ez, úgyhogy már is tovább mehetünk a bizottság képviselői felszólásához. Ramos Florido úré lesz először a szó. Tessék, megadom önnek a szót, uram. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen. Két petícióról van gyakorlatilag szó, a 2000, 240 per 2011-es az egyik, a másik pedig a 1536 per 2012 és három főigazgatóság képviseletében fogunk itt szólni. Én magam a környezetvédelminél dolgozom. Bevezetésképpen el fogom mondani, hogy miről is van szó, és a környezetvédelmi kérdéseket fogom mélyebben megtárgyalni, aztán majd a, régió, a régiós ügyekkel foglalkozó főigazgatósági kollégám a finanszírozásról, végül pedig a versenyjoggal foglalkozó főigazgatóságnál dolgozó kollégámmal lehetős, az állami támogatás problématikáról fog szólni. Tehát két különböző petícióról van szó, különböző szervezetek nyújtották ezeket be, de gyakorlatilag ugyanaz a céljuk. Elleneznek egy projektet, amely egy tesztpályára, tesztpálya építését célozza meg Andalúziában, Antigerában. Spanyolországban. Nio Ferroviaria a neve ennek a projektnek, és egy nagyméretű tesztpályát próbálnak itt, illetve terveznek itt építeni, nagysebességű vonatok, illetve nagysebességű gördülő állomány tesztelésére. Ez a projekt egy sor kerületet, egy sor területet, Malagát Ange, és egyéb területet fog érinteni, és a spanyol közművekkel foglalkozó hatóságok irányítják ezt az építkezést. Azért ellenzik a petíció benyújtója az építkezést, mert ez feldarabolná a területet, és mezőgazdasági szempontból, és károsítaná a terület mezőgazdasági termelékenységét, egyszerűen gazdaságilag sem lenne jó, ezért azt kérdi, kérik, hogy ezt a nagysebességű vasutat tesztelő pályát valahol máshol építsék meg. Amikor megkaptuk a petíciót, akkor az volt az első lépés, az első ö, dolgunk, hogy a spanyol illetékes hatóságoktól információt kértünk azt illetően, hogy miről is van szó, hogy az ezzel, ezzel kapcsolatban vonatkoztatható európai természetvédelmi irányelvek, például a madárvédelmi vagy az élőhelyvédelmi irányelvek betartása rendben van-e, illetve hogy a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó irányelveket betartották e. A spanyol hatóságoknak a közüzemi minisztériumtól és más részeitől is a környezetvédelmi minisztériumtól, valamint az andalúziai kormánytól is kaptunk egy sor információt ezzel a projekttel kapcsolatban. Környezeti szempontból megvolt a megfelelő környezeti hatásvizsgálat még a projekt elfogadása előtt 2000 2011. novemberében. A Környezetvédelmi Minisztérium végezte el ezt a vizsgálatot, ezt a megfelelő hír, megfelelő labban meg is jelentették, és ez a hatásvizsgálat azt tartalmazza, hogy Natura 2000 területekre nem lesz hatással a pálya, és különös közösség jelentőségű természeti területeket sem érint. Tehát környezetvédelmi szempontból nem lehet olyan jogszabályszegést találni, amely bármilyen környezetvédelmi jogszabályra vonatkozna európai szinten. Tehát a környezetvédelmi főigazgatóság lezárta ezt a petíciót, nem lehetett ezt a végtelenségig nyitva tartani. Végül pedig szeretném elmondani, hogy ezt a projektet egy sor bíróság, e, ennek a projektnek az ügyében egy sor bírósági ügyet indítottak Spanyolországon belül is, tehát van egy sor olyan jogi csatorna, amelyen keresztül még a mai napig is tárgyalják nemzeti szinten ezt a kérdést úgy, hogy gyakorlatilag a nemzeti illetékességű bíróságoknak sokkal több információja van erről, mint az európai szintűeknek. Ezt tudtam én elmondani a köz- környezetvédelmi szempontból, most a regionális Európai Uniós finanszírozási szempontból kollégám fogja majd elmondani, hogy ezzel kapcsolatban mi a kérdés. Elnök, köszönöm szépen, akkor át is fogom adni kollégájának a szót, és a kollégája után pedig a versenyjogi főigazgatóság képviselője is szólhat. Szeretnénk tehát mind a hármukat meghallgatni, viszont kérem, hogy egy picit rövidebben próbáljanak megszólni, mert már is lemaradásban vagyunk. Buenas tardes. En representación de la Dirección General de... Köszönöm szépen. a régiós főigazgatóságot képviselem, én is szeretném elmondani mi szempontunkból, hogy itt a strukturális alapokról és a regionális fejlesztésről szóló jogszabályok szempontjából milyen a helyzet. Nagy projekt, több mint 50 millió eurós projektről van szó. 2011. decemberben nyújtotta be Spanyolország, a technológiai alapok operációs program keretében, és később aztán 2012. májusában egy sor, megjegy, sor megjegyzésre volt szükség, és felvettük a kapcsolatot a hatóságokkal, mert nagyon sok szervezet különböző környezetvédelmi, illetve magának a projektnek az ellenzői által alkotott szervezet is felvette velünk a kapcsolatot és tiltakozott. És ahogy látjuk, a petíció benyújtói és tiltakoztak ezzel a projekt ellen, úgyhogy ennek kapcsán vettük föl a spanyol hatóságokkal a kapcsolatot a technikai megvalósíthatóság, valamint a gazdasági és környezeti megvalósíthatóság szempontjából kértünk információt, de úgy érezzük, hogy nem kaptunk kielégítő választ a spanyol hatóságoktól. Aztán azt hallottuk, hogy a spanyol hatóságok vissza akarják vonni ezt a javaslatot, és 2013-ban új javaslattal fognak élni. Bejött egy új javaslat, de ez sem adott kielégítő választ a kérdéseinkre. Aztán arról értesültünk, hogy nem az érvényes jogszabályoknak megfelelően folyik a projekt, úgyhogy úgy döntöttek, hogy visszavonják a projektet teljes egészében. És mivel a programozási időszakban nem lesz aktuális, ezért az Európai Uniótól társfinanszírozást nem fog kapni. Um, yeah, good afternoon. Um, I'm here. Uh, Jó napot kívánom! E, a versenyjogi főigazgatóság nevében most a versenyjoggal kapcsolatos aspektusait szeretném megvilágítani ennek az ügynek. A spanyol hatóságok értesítettek arról, hogy közfinanszírozással finanszírozzák ezt a projektet 2013-ban azt állították, hogy a jogbizonytalanság miatt volt erre szükség. Ugyanis úgy gondoltották, gondolták, hogy a 358 milliós eurós összeg teljes mértékben le lehet fedni a regionális fejlesztési alapokból, és ezért nincs, nem lesz szükség állami támogatásra, de a bizottság úgy gondolta, hogy ez a ez a, az eljárás az regionális infrastruktúráról szóló jogszabályok értelmében igenis állami támogatásnak tartható. Az előzetes értékelés után 2015 márciusában a bizottság formális vizsgálatot indított ebben az ügyben. Mégpedig azért, mert úgy véli a spanyol hatóságokkal ellentétben, hogy ennek az infrastruktúrának az, áll, az állami finanszírozása állami támogatásnak minősül, és ezért ellentétes az adott infrastruktúrákról szóló európai jogszabályokkal. A bizottság kifejezte abeli kétségét is, hogy a projekt egyáltalán szükséges egy általános érdek támogatására, a bizottság úgy, ér, úgy vélte, kétségbe vonható, hogy közérdek miatt van szükség egy ilyen projekt állami finanszírozására. És ezen kívül azt is megjegyeztük, hogy magántámogatást, magánberuházást egyáltalán nem terveztek ennek az építésével kapcsolatban az infrastruktúráról szóló állami támogatási ö, keretben meghatározott maximális állami támogatási összegeket sem tartották be. Úgyhogy ez a folyamat még most is ö, folyik. A spanyol hatóságok és a piaci érdekeltek, tehát azok, akik valószínűleg használni fogják majd ezt a tesztpályát, illetve versenyeznek majd ennek a megépítésében, szintén nyilatkoztak, de a vizsgálat, ahogy mondtam, még mindig folyik. Jelenleg elemezzük a bejö, bejött, beérkezett információt, amivel a vizsgálat minket ellátott, és reméljük, hogy tavaszra ez év tavaszára meg fog majd születni a döntés. Köszönöm. Fine, I would like... Köszönöm szépen, ezzel megnyitom a vitát a képviselők számára lehetőséget adva. Arbiol kolléganő majd a végén újra szól, hogyha a többiek már hozzászóltak, hiszen képviseli a panaszosokat. A második panaszos nincs jelen a mai napon. Megnyitom a vitát ezek után. Nincs se hozzászólna? Akkor meg is adom önnek rögtön a szót. Köszönöm szépen. Csak röviden. Úgy gondolom, hogy ez egy példa arra, hogy szociális szervezetek harca hogyan vezethet eredményre helyenként. Úgy tűnik, hogy ez a projekt legalábbis úgy tűnt, hogy nagy hatással lesz a környezetre, a mezőgazdaságra, aztán a platform és a szervezet fellépésének köszönhetően haladtak a dolgok, eljöttek a parlamentbe, megkeresték az Európai Bizottságot, a bizottság erre vizsgálódni is kezdett, ami azt mutatja, hogy az ilyen szociális harcnak időnként eredménye is lehet, nem szabad elbátortalanodni. 2007-2013-as időszakra nem kapott finanszírozást a projekt. Hogyha újra előterjesztik, akkor a petíciót megnyitjuk újra. Köszönöm szépen. Parancsoljon, kolléganő. Így van. Ismerjük a projektet közben. Hogyha az Európai Bizottság bizottság nem finanszírozza, és nem kérnek hozzá finanszírozást, akkor a dolgok ennyiben rendben vannak. Tehát ökológiai szempontból ez nem megy szemben az irányelvvel, ez a döntés. Azt hiszem fontosak ezek a, az irányelvek. Úgy látom, hogy itt egy finanszírozásról is beszélnünk kell, időközben leállították részben, tehát a különböző alapok nem tudják finanszírozni eltérő gazdasági érdekek, politikai érdekek merülnek fel. Azt gondolom, hogy most éppen alternatívákat keresnek. Ha lezárjuk a petíciót, akkor adott esetben meg lehet nyitni, hogyha a finanszírozásra vonatkozó kérelem előkerül, akkor ugyanezt fogjuk megbeszélni, mint eddig. Megint csak az összeférhetetlenség, a nem megfelelő fellépés, tehát igazából nem oldjuk meg a problémát Köszönöm. Rendben, úgy látom, hogy egy spanyol vita felé haladunk, de kérem röviden. Valóban. Itt a petíció nem csak az alapokról szól, tehát a finanszírozási alapokról, hanem egy sor egyéb kérdést is érintette ez a különböző témákban mint például adott esetben, hogy bezártak volna ebbe a körbe bizonyos településeket, környezeti károk merültek szóba, stb. csorbultak érdekek, hogyha a projektet újra akarják indítani, akkor a petíciót meg lehet nyitni az adott témákban. Jó, rendben. Köszönöm, mint már rámutattam. Két panaszos van, ezek különbözőek. Az egyik a második eh, inkább a versenyjogi kérdésre eh, irányul, a másik pedig egyéb kérdéseket eh, vizsgál, tehát hogy a projekt által felvetett kérdéseket. Amit tehetünk szerintem az az, hogy örüljünk, hogy legyünk elégedettek, hogy van-e az európai intézmények között egy petíciós bizottság. Ez a bizottság működött, dolog elindult ebben az érzékeny viszonylatban. Azt gondolom, hogy sikerült elérni eredményt, mint Alviol asszony rámutatott teljes joggal. Igen, mi elvégeztük a munkánkat, az Európai Bizottság úgy tűnik végzi a maga munkáját, a panaszosok is a saját céljaikat követték, és szerintem mindkettőt el tudjuk fogadni. Amennyiben további hozzászólás nincs, akkor lezárom ezt a vitát. Kérem, hogy lépjünk tovább. To the next item, which is... Uh, Következő napi rendi pont határokon átnyúló örökbefogadási elismerések. Az örökbefogadások határokon átnyúló elismerése a téma. Mária Szúr, ennek az előadója, ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek. Az alapvető gondolat az volt, hogy rámutassunk azokra a témákra, amelyek a petícióban szerepelnek, de itt a szülők hozzájárulásáról is beszélnünk kell, és egyébként volt egy tényfeltáró látogatás Londonba elmúlt év novemberében, és azt hiszem eredményes is volt ez a vélemény valamennyi kolléga számára hozzáférhető lesz rövid távon, rövid időn belül, számolunk ezzel, hogy az összes nyelven hozzáférhetővé lesz ez. Nem hiszem, hogy nagyon eltérőek a vélemények. Máriás úrnak adom meg a szót, hogy röviden vezessen be ebbe az anyagba, de szerintem ezt röviden tarthatjuk, mert az időnk nagyon fogy. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is az árnyék előadónak szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért. Egyébként a bizottság titkárságát is köszönet illeti meg, hiszen ők is sokat segítettek abban, hogy ez a vélemény megszülessen. És szerintem általános elfogadottságot látunk majd. Nagyon fontos a téma egyébként természetesen egy sor petíció került a szakbizottságunk elé ebben a témában. El kell, hogy mondjam, hogy számos problémát vett fel az örökbefogadás nemzetközi viszonylatban. És azt látjuk, hogy itt vannak örökbefogadási egységek, amikor a szülők beleegyezését nem kérik, tehát kényszer adopcióról, kényszer örökbefogadásról beszélünk. Itt tisztázni kell egy dolgot, hogyha döntés születik a határokon átnyúló elismerésről, akkor a gyermek javát tartják szem előtt. Ez az a cél, ami mindent irányít. A második pont az a jogbiztonság kérdése, hiszen ezt minden egyes esetben garantálni kell a szülők és a gyermekek jogai vonatkozásában egyaránt. És az EU rendelkezéseket is be kell tartani, illetőleg azokat a rendelkezéseket, amelyek az állampolgársági viszonyokat szabályozzák mert ki kell emelnem, hogy az európai állampolgárság alapján jogok keletkeztethetők mind a szülők, mind a gyermekek számára, hogyha valaki az EU vagy az EU tagállamainak polgára, EU tagállami polgárként az ember automatikusan EU polgár is. Ez egy fontos dolog, amit rögzíteni kell. Aztán a bürokrácia csökkentés egy fontos téma, amelyet szem előtt kell tartanunk. A következő felvetés, hogy a káros következményeket hogyan tudjuk kiküszöbölni akkor vannak ilyen káros következmények, hogyha sem a gyermek, sem a szülők nem járultak hozzá ehhez eredetileg. Ez egy komoly kérdés, tehát amikor a hozzájárulás, a beleegyezés hiánya ami nehezíti a kérdést. A 2201-es rendeletet, 2003-as rendeletről van szó, kell ennek során betartani. Illetőleg egyéb tényezők is felmerülhetnek. Az örökbefogadás során lehetőséget kell adni arra, hogy az eredeti szülők, a gyermekek állandó gyámjaiként lépjenek fel, és ez, ez tartalmazza röviden a vélemény. Úgy gondolom, hogy röviden érdemes a kollégák véleményét bekérni, és utána egy végleges szöveget kialakítani. Köszönöm szépen, megadom a szót az árnyék előadóknak, Pitére asszony. Az első közülük. Köszönöm szépen. A nemzetközi örökbefogást a Hagai Egyezmény szabályozza, és itt az automatikus elismerés az, ami iránymutatá, vagyis egy jogbiztonság adott. Azonban a nemzeti örökbefogadások esetében van egy probléma, amikor a tagállamok közötti kapcsolatokat vizsgáljuk, nemzeti örökbefogadásra körül sor, és a szülők ezt követően egy másik tagállamba költöznek. Ilyenkor az automatikus örökbefogadás hiányzik, és ezt nehéz szabályozni. Itt hiányzik a jogbiztonság, hiszen egyrészt szerepel itt az emberek szabad mozgása az ember. Mondok egy példát. A szülők úgy gondolják, hogy átköltöznek bármilyen oknál fogva egy másik EU tagállamba, ez természetesen az ő döntésük, és ezt tiszteletben kell tartani. Az adott országban viszont, ahová költöznek, ott nem ismerik el az örökbefogadást. Ebben az esetben a család nem kap gyermektámogatást, nem tudják nyilvántartásba vetetni a gyermeket, az önkormányzatban nem lehet beiratni iskolába, vagy ők nem tetik ezt meg. Egy sor további joghátrány adódik ez rájuk nézve, vagy gyermekre nézve, hiszen nagyon eltérőek a szabályok az Európai Unió tagállamaiban az örökbefogadást illetően. Ide tartozik is a korhatár kérdése más nyilvánvalóan Lengyelország vagy Olaszországban, vagy a családi, egyéb családi ügyeket is felvethetnénk itt. Például vannak tagállamok, ahol a homoszexuális párokat elismerik. Más országban csak a heteroszexuális párokat ismerik el családnak. Aztán vannak szabályok arra vonatkozóan, hogy milyen vagy melyik gyereket lehet örökbe fogadni. Ez is eltérő lehet. A biológiai szülők beleegyezésének kérdése is eltérő szabályozás alá esik. Van, ahol a bíróság dönthet ebben, máshol egyedül a bíróság nem dönthet és azt gondolom, hogy az előadó a fő kérdést nem válaszolta meg. A, a következő kérdés. Szükség van-e az EU-n belül automatikus elismerésre, és ha így van, akkor hogyan alakuljon ez? Ha meg nem, akkor hogyan tudjuk a problémát megoldani? Az előadó úgy gondolja, hogy EU szinten legyen kötelező jogi előírás erre vonatkozóan? Ezeket a kérdéseket kell felvetni. Igen, mégis vita kezdődik. Cabeszono asszony kap szót. Kozolino kolléga nevében sajnos nincs a mai napon jelen, úgyhogy helyettesíti a kolléganőt. Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék hozzájárulni a mai vitához. A kollégám kért meg erre. Azt a kérést kaptam, hogy azt mondjam el, eh, hogy a fiatalkorú érdekei minden egyéb érdeket meg kell, hogy előzzenek. Ez egy fontos elv, viszont nem mindig sikerül betartani. A 21 cikk értelmében a gyermek jogait védő egyezmény, egy 89-es egyezményről van szó, tehát ennek értelmében mindent el kell követni annak érdekében, hogy gyermekkereskedelem, hogy ne kerüljön sor gyermekkereskedelem, ezt meg kell előzni. A menekültügyi válság kapcsán láttuk, hogy ilyen veszélyek vannak ezen túlmenően az intézkedések kölcsönökön elismertetését is fontosnak tartjuk, örökbefogadás esetén nemzeti és nemzetközi keretek között, illetve a hágai egyezmény garanciáit is mindenképpen örökbefogadás esetén biztosítani kell. A bírósági konfliktusokat e mindenképpen meg kell próbálni megelőzni, és mint mondtam, a gyermekkereskedelmet ki kell zárni. Biztosítani szeretné a kolléganő, hogy nemzetközi örökbefogadás, vagy nemzetközi elemeket tartalmazó örökbefogadás esetén az összes érintett fél információt kell, hogy kapjon erről, tájékoztatást kell, hogy kapjon, és a gyermekek érdekeit kell szemre tartani, és meg kell hallgatni őket az egész eljárás során. Az Európai Bíróság ajánlásait, az Európai Emberi Jogi Bíróság ajánlásait figyelembe kell venni összevéletetlenség esetén is. E, egy érdek, a legfontosabb, a fiatalkorúak érdeke az, amely minden egyéb érdeket megelőz Egyébként a szociális helyzetet is figyelembe kell venni. Különböző örökbefogadási típusok, eljárások vannak, és ha szülők, akik gyermekeket fogadnak örökbe, különbözőek, nagyon különböző jogok alapján kerülhet e- erre sor, ezért itt a, egy, a szociális helyzetet is figyelembe kell venni más helyzet mellett. Eleonora koordinátorként az EFDD nevében kíván ezt szót kapni. Igen, köszönöm szépen. Úgy vélem, helyén való, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi mit tudunk tenni. Természetesen mi a jogalkotói oldalon tudunk közbeavatkozni, ami az európai jogalkotást illeti, ott kell vizsgálódnunk. Innentől kezdve magától értetődő, hogy tudatosítanunk kell magunkban, hogy hol tudunk mi közbeavatkozni a helyzet javítása érdekében. Itt a gyermekek javát kell szem előtt tartani. Vannak persze egyéb eszközök is, amikor a gyermekek javáról beszélünk, egy adott örökbefogadási kontextuson belül az úgynevezett soft law eszközeire, puha jogi eszközökre hivatkoznék, ezek nem jogilag, jogszabályban rögzített eszközök, de az Európai Bizottság mégiscsak tehet valamit, mert hivatkozhat ilyen úgynevezett jogszabály, puha jogszabályokra vagy jogokra is. Itt támogatni tudom, amit az előadó képvisel ebben az ügyben, a jelentésében. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni ahhoz, ami már amúgy szerepel az anyagban. Szerintem kétségtelenül szükség van arra, hogy sor kerüljön az automatikus örökbefogadási elismerésre, mert csak így tudjuk ezt harmonizálni európai szinten. Eddig ez nem működik. Másrészt a gyakorlat részleteit is meg kell vizsgálni, valójában mi történik ilyenkor, mert jobban meg kell érteni hogy mi történik az olyan esetekben, amiket a petíció felölel. És a tényfeltárás során is ezt láttuk, hogy rengeteg apró részletet kell figyelembe venni, még például a családtámogatások ügye, a szülők státuszának ügye, hát a szülők gyakran nehézségekbe keverednek, és ilyenkor gyorsan kialakul az a vélemény, hogy nem alkalmasak a gyermekek nevelésére. Ilyenkor kell ténylegesen megvizsgálni a helyzetet, és ilyenkor van szükség gyakran gazdasági támogatásra, pénzügyi támogatásra. Ezt is figyelemmel kell kísérni, és gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek, hogy a szülők törődni tudjanak a gyermekeikkel. A szülők szerepét tehát rögzíteni kell, a lehető legjobban képessé kell tenni a szülőket arra, hogy gondoskodjanak, egy, egy, gondoskodjanak a gyermekeikről. Aztán a gyermekek javára kell, egy jóléte kerül előtérbe, mindenki beszélt erről, persze ez még nincsen definiálva egyértelműen a gyermekek jóléte, mint olyan. Itt különböző kulturális befolyások is vannak, származások is szerepet játszanak, ezért aztán szükség van arra, hogy ezt a témát ne adjuk fel, hogy tovább kutassuk valójában, miről is beszélünk, amikor a gyermek jóléte kerül előtérbe, hiszen azt mondjuk, hogy ez a legelőrébb valóbb cél, legfontosabb cél. És még egy felvetés, az örök nem, nem csak harmonizálni kell az örökbefogadást, hanem ö, egyes gyakorlatokat el kell mélyíteni amelyeket a különböző tagállamok különböző módon alkalmaztak eddig. Vannak olyan gyámok, akik egyszer csak állandó gyámmá válnak, nem csak ideiglenesen működnek gyámként. Tehát megszűnik ez az ideiglenes jelleg a gyermek nevelés során kényszer örökbefogadásról, kényszer adopcióról is szokás beszélni, van ilyen. Éppen Nagy-Britanniában a látogatások során akadtunk egy ilyen esetre, de nyilván más tagállamokban is előfordul ez. Ezért úgy gondolom szükség van arra, hogy ezt a témát elmélyítsük. Ezt a kérdéskört nem szabad szem elől téveszteni, hiszen számos petíciót kaptunk már ebben az ügyben, és tudjuk, hogy sok ülőszülőt érint ez az ügy Európában. Köszönöm szépen. Eduard, köszönöm szépen. Valóban itt konszenzusra kell jutni. Ahogy azonban az erkölcs alakul, fejlődik, anticipálni is kell egy kicsit a jövőbeni petíciókat, amelyek ide kerülhetnek az asztalunkra. Én persze segítenünk kell a jövőbeli szülőknek, nagyon fontos vita merül fel, jogi vita merül fel a tagállamokkal, tagállamokban a gyermekek elismerésével kapcsolatban, és az adopt, adoptálásnak különböző formái lehetnek. A tagállamok jogalkotása fejlődik, ez, hogy jobban vagy rosszabbul folyik ez, ez nem az én dolgom megítélni, nem egyszerű a helyzet. A, nagyon fontos segíteni a jövőben szülővé váló személyeknek, hiszen meg kell nézni, hogy az ilyen GPA keresztül született gyermekeknek mi a joguk, milyen jogokkal rendelkeznek ezek a jövőben. Ez tehát közös gondolkodás tárgya kell, hogy legyen a jelentéstevőnk mérlegelésére bízom ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Mária úr nagyon jól kezd, ö, vezette be a hozzászólását. A gyermekek érdekében kell ítélkeznünk, illetve gyermekek ö, érdekeit kell szem előtt tartanunk. Ez ugye egy vélemény. Mária úr nem fog erről a témáról könyvet írni, hanem véleményt készít a témáról, úgyhogy nem kell túlzásba sem vinni ezt a kérdést, és ne felejtsük el, hogy úgy döntöttünk, hogy a gyermekjóléti kérdésekről is eh, készítünk egy munkaanyagot, úgyhogy maradjunk a témánál. Eh, kérdezem a bizottságot, hogy szeretnének-e hozzá tenni bármit is, de ők is vegyék figyelembe, hogy egy véleményről van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Holnap is lesz egy hasonló téma a napi renden, úgyhogy talán akkor fogom elmondani a véleményemet. Nagyon köszönöm, és nagyon várjuk Önt a holnapi vitán, mondja az elnök, és meg fogjuk adni a szót de mindennek megvan a maga helye és ideje, még ennek a vitának is. Most nézzük az ütemtervet. Még szeretne hozzászólni? Hát tegye meg akkor, de nagyon röviden, ha lehet. Igen, röviden, mondja Mária úr, szeretnék válaszolni néhány kérdésre. Egy, eh, először is azt szeretném mondani, hogy egyetértek a kolléganővel, a gyerekek, akiket eh, akiket eh, ide-oda tologatnak, a menekült gyerekeket, láttuk ezt a Lesbos szigetén, Idomeinél, a Macedon határon, láttuk, hogy sok kíséret nélkül érkező kiskorú jön az Európai Unióban. Egyetértek önökkel, amikor ön azt mondja, hogy ez egy vélemény, persze, e, erről ez, ez, ennek tudatában vagyunk. A Júri Szakbizottság készíti a jelentést, ők az illetékesek a témában. A néppárti e, kollega által elmondottakkal kapcsolatban, ami az e, európai állampolgárságot illeti. Ez a lényeg, amely lehetővé teszi számunkra, közben megszakítja a hozzászólását a hozzászóló. Nos, az európai állampolgárság alapján kell megközelíteni számos kérdést. A polgárok szabad áramlásáról beszéltünk, a népád nevében hozzászóló kollega, aki jelentéstevő is volt, ő azt mondta, hogy vannak ugye polgárok, akik más országba költöznek, és ott az adopt- adopciót nem ismerik el. Hát pontosan ez egy nagyon fontos probléma. Hogyha valaki Európai Uniós állampolgár és egy másik Európai Uniós országba ö, költözik, az Európai Bíróság döntése érvényes mindenütt. Az európai állampolgárság a döntések alapját képezi. Hogyha egy gyermek adoptálását, adoptálását nem ismerik el, örökbefogadását nem ismerik el, úgy lehet az európai állampolgársági klauzulára hivatkozni. Itt nem arról van szó, hogy a jogot egységesíteni kell minden tagállamban. Sokkal inkább az európai állampolgárság alapelvének érvényesítését kell elérni. Aztán a kényszer örökbefogadás Németországban és az Egyesült Királyságban is láttunk eseteket erre vonatkozóan. Itt ezeket a kérdéseket jogilag kell tisztázni. Ami az információt illeti, elnök asszony, arról szeretném tájékoztatni, hogy tagja vagyok egy munkacsoportnak, amely a gyermekek érdekeivel foglalkozik. Kárszen eh, asszony is állandó tagja lesz E, ennek a e, munkacsoportnak, e, én pedig helyettes tagja vagyok, kérem, hogy ezt vegyék a jegyzőkönyvbe. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, rendben, akkor lépjünk tovább. Nos, a módosítások benyújtásának határideje március 3. Április 12-én szavazunk a Petiben, és plenárisra pedig június 23-ai héten kerül a téma valószínűleg. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönjük a munkáját. Most pedig térjünk rá a következő pontra, a 8-as napirendi pontra. Most eh, a vélemény az uniós jogszabályok alkalmazásának ellenőrzéséről 2014. évi éves jelentésről van szó. Én vagyok az előadója ennek a véleménynek. Ez egy kulcsfontosságú téma a petíciós bizottság számára, és azt gondolom, hogy az illetékes bizottságnak adott véleményünk nagyon értékes a Júri az illetékes bizottság. Nem felejtsük el, hogy a tagállamok a felelősek az, az irányelvek végrehajtásáért, és nemzeti jogba való átültetéséért időben és pontosan. Azonban látjuk napról napra akár a petíciókon keresztül, hogy még mindig nagyon gyakran előfordul, hogy későn vagy nem megfelelően ültetik át az Európai Uniós jogszabályokat a nemzeti jogba, nem pontosan, nem megfelelően. Az Európai Bizottság monitorozza az európai jogszabályok átültetését, és ezért nagyon is üdvözlöm azt, hogy a jobb jogalkotásnak ilyen nagy jelentőséget tulajdonít az Európai Bizottság és a Refitnek, az Európai Uniós jogszabályalkotás minőségének javítására koncentrálunk. Azt és ott hangsúlyozzam, ahogy az előző, meg az, az előző témával kapcsolatban is elmondtam, ez egy vélemény, nem könyvet írunk a témáról. Úgyhogy röviden szeretnék fogalmazni, és tényleg csak a petíciókra, megkapott petíciókra vonatkozó témákra koncentrálni. Mindemellett várom az önök hozzászólását, módosító javaslatait a véleménnyel kapcsolatban. És most azonnal elmondom az ütemtervet, március 3-áig lehet módosításokat benyújtani. A szavazás a Peti Bizottságban április 19-én lesz, és szintén a június 23-ai héten kerül plenárisra a kérdés. Szeretne-e valaki hozzászólni a témában? Árnyék jelentéstevők, néppárt, Csáki úr? Szeretne-e hozzászólni a témában? Nem muszáj, nem muszáj, csak ha szeretne. Uh, only very shortly, uh... Nagyon röviden. elfogadható az ön érvelése, Cecília. Várjuk a módosítások benyújtásának a lehetőségét egyes kis részletekben. Szeretnénk majd módosításokat benyújtani. Márciusban megtesszük ezt. Köszönöm, Pál Eduard. Köszönöm szépen, elnök asszony. Marian Mici az elnyék a témában őt helyettesítem, és most felolvasom azt, amit ő megfogalmazott ezzel kapcsolatban. A kollégámnak tetszik az ön véleménye, és támogatja önt általánosságban. Jó irányba indul el ez a vélemény, a petíciós, petíciókra koncentrál, a polgárok, vállalkozások által benyújtott petíciókra, amelyhez joguk van. Az Európai Bizottság a Peti által megfogalmazott kérdés sajnos nem vette figyelembe, e, e, amelyek szerint egyes garanciákat kellene biztosítani a petíciót benyújtók számára az információ nyújtással kapcsolatban például. Elnök asszony, emellett ön beszél a e, kísérleti projekt pozitív, pozitív hatásairól, ezt még javítani is lehet, ami az információt illeti. Minden Midi asszony bizonyos kiegészítéseket szeretne majd megfogalmazni, de mindezzel csak erősíteni szeretné a vélemény már eleve meglévő pozitív szellemiségét. Az árnyék jelentéstevő azt gondolja, hogy a végrehajtás és az interpretációt homogénebb kellene, hogy legyen az Európai Unióban, itt a egységes, koherens meg, megvalósításra van szükség, az ellenőrzés is koherens kell, hogy legyen, és folyamatos az ellenőrzés minőségi és mennyiségi indikátorokra vona, alapuló ellenőrzésre van szükség, és a legjobb gyakorlatok megosztására. A zéró tolerancia azon tagállamokkal szemben, amelyek nem alkalmazzák az európai jogot. Ezek a dolgok kulcsfontosságú szerepet játszanak, és elengedhetetlen, hogy a tagállamok további fáradozásokat eh, sem kímélve lépéseket tegyenek az európai jogszabályok megvalósulására. Remélem, hogy nem olvastam túl gyorsan, elnézést a tolmácsoktól. Az Európai Bizottságnak továbbra is követnie kell a jogszabályok eh, átültetését a gyakorlatban Biztosítani kell, hogy a állampolgárok és a vállalkozások ezzel a petíciót benyújtási joggal élhetnek, és azok az polgárok, akik úgy érzik, hogy jogukat nem vették komolyan, ezeknek segítséget kell nyújtani. Az információhoz való hozzáférés, az átláthatóság nagyon fontos. Az Európai Bizottságnak, a Peti Szakbizottsággal együtt kell működnie. Emellett a petíciót benyújtók a kísérleti projekt előnyeit kell, hogy élvezhessék, végül pedig ami a refit és a jobb jogalkotás kezdeményezéseket illeti, a mi frakciónk számára elengedhetetlen garantálni a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget, a szociális, és a környezetvédelmi fogyasztói jogok jó minőségének megtartását. Ezek a kezdeményezések világos és egyértelmű kritériumokon kell, hogy alapuljanak, és a jogszabályalkotás minden elemét figyelembe kell venni, nem csak a költségeket, hanem az, a hasznot és az új jogszabályok hozzáadott értékét is szociális, környezetvédelmi jogokat nem szabad el nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert ezzel a jövőnket játszuk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is mondja az elnök, és köszönjük Missy asszonynak, hogy, hogy ilyen méreható és hatékony munkát végzett, ez számomra nagy inspirációs forrás. Most pedig Eleonora Eli következik. Nem, Mária Szúr először, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony, egyetértek azokkal az elvekkel, amelyek itt elhangz, amelyek itt megfogalmazásra kerülnek a jelent, véleményben. Módosító javaslatokat fogok benyújtani a témával kapcsolatban, csak azt szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos ellenőrizni azt, hogy az Európai Uniós jogot hogyan hajtják végre. Ez nagyon összefügg a szakbizottságunk munkájával. Sok petíciót kapunk polgároktól, és folyik a vita, a szak, a, az Európai Bizottsággal is együttműködünk, és az Európai Bizottságot így tájékoztatjuk a végrehajtás etapjairól, és a Petíciós Bizottság tájékoztatja az Európai Bizottságot abban, hogy feltárja a, a hiányosságokat. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak elég nagy a mérlegelési jogköre, mérlegelhet, tehát hogy, hogy szerződésszeges eljárás indít egy ország ellen, vagy nem. De ezt egy kicsit korlátozni kellene. Néha négy-öt évig is eltart, még vizsgálgatják a dolgokat, még beindítják az szerződésszegési eljárást. Ezt tehát meg kell vizsgálni, és ehhez írtam egy cikket. Valóban a polgárok jogairól van itt szó, akik panaszt nyújtanak be, akár közvetlenül az Európai Bizottsághoz. Nem lehet, hogy az Európai Bizottság saját maga mérlegelje, hogy foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, vagy nem, hogy, hogy felelősségre vonja-e a tagállamokat, vagy nem. Ezeket a témákat fogom felvetni majd a javaslataimban elnök. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat. Szeretném még valaki hozzászólni? Nem? Jó, akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra, a 9-es. Az a fogyatékkal élő személyek ENSZ egyezményének végrehajtásáról szóló e, vélemény. Az UNCPRD bizottság megfigyelései Megadom a szót a jelentéstevőnek. Eh, Köszönöm szépen a szót. Ahogy eh, tudják, az Európai Unió aláírta az NCRPD megállapodást, ami a fogyatékossággal élő személyek jogairól szól, és eh, egy sor megjegyzést főztek ehhez a tagállamok, és vannak olyan ajánlások, amelyeket az ENSZ minden Európai Uniós tagállamnak kiküldött annak érdekében, hogy biztosíthassa az egyezménynek való teljes megfelelést. Az Európai Parlament koordinálja az ajánlásokról <clears throat> e, elkészítendő véleményeket, az ombudsman is részt vesz ebben a munkában. Nem szerettük volna ugyanakkor, hogyha az Európai Bizottságnak túlságosan széles körű jogokat adunk. A 76-os és 77-es megjegyzés, amely egy független megfigyelő testület alapításáról szól, ezt szeretnénk különösen nagy hangsúlyal kezdeni, és úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek bele kéne egyezni abban, hogy legyen egy ilyen testület, hiszen a, a, ugyanakkor a parlamentnek csak megfigyelés és ellenőrzési szerepe van, Ugyanakkor a petíciós bizottság az egyetlen olyan bizottság a parlamentben, amely az emberi jogokkal, állampolgári jogokkal kapcsolatban az ezek megsértésével kapcsolatos esetekért mellett fel tud szólalni, és meg tudja védeni, védeni ezeket a jogokat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül az ombudsmannal együtt mi vagyunk azok a akik az emberi jogokért ki tudnak állni. Úgyhogy én a véleményemben kifejeztem, hogy részt kellene nekünk is venni ennek a felügyelőbizottságnak a munkájában. A másik nagyon fontos kérdés a megállapodásban az e hozzáférés, az fogyatékossággal élő személyek mindenhez való hozzáférése, azon kívül a breírás, illetve a jel nyelv használatának minél nagyobb kiterjesztése. Ezen kívül a más fogyatékossággal élők számára is az ő igényeiknek megfelelően ki kell terjeszteni a különböző segítségek használatát. Aztán a szerződésekről is volt szó, ezekről, ez, ezt, ezt is belefoglaljuk az anyagba, illetve a fogyatékossággal élők európai napját is szeretnénk meghatározni, ez most meg fog történni, illetve hogy milyen alapokat tudunk annak érdekében felhasználni, hogy határokon átnyúló jelleggel segíthessük a hozzáférést, illetve hogy az oktatásban való részvételt mindenképpen könnyíteni tudjuk európai szinten. Ezen kívül a marakesi egyezmény értelmében, illetve ennek az egyezménynek a rendelkezéseit is bevettük az anyagba. Itt az ENSZ ez, ebben az ENSZ is egyetért velünk, mert az augusztusi anyagban ők is megjegyezték ezt a kérdést. Minden esetre a LIBE, az a foglalkoztási, és a Nőjogi Bizottság is fog véleményt készíteni velünk együtt ehhez a jelentéshez. A Nőjogi Bizottságban is dolgozom egyébként az ott készülő véleményem, és a fogyatékossággal foglalkozó munkacsoportnak is tagja vagyok. Úgyhogy most várjuk az engedélyt arra, hogy az ezzel foglalkozó munkacsoport például titkárnő, hogy segítséget kapjon, egy kicsit nagyobb támogatás, anyagi támogatást is élvezzen. Az ENSZ megjegyzése, illetve ajánlásai nagyon fontosak, nagyon fontos, hogy ezeket tanulmányozzuk, és fontos, hogy a, tagállamok utána ezeket megfogadják. Nem elég az, hogy aláítok ezt az egyezményt, fontos, hogy a végeredmény olyan legyen, hogy végül is az egyezmények megfelelő helyzet álljon elő. Márciusban lesz kész a munka, és remélem, hogy április 19-ére elkészül a dokumentum. Elnök, köszönöm szépen, akkor most az árnyék doknak fogom megadni a szót. Szolidád az e szocialisták nevében fog először szólni. Köszönöm szépen, Róza. Nagyon átfogó ez. Be fogunk nyújtani néhány módosítót, mert annak ellenére, hogy széles körű kérdések széles körét próbálja átfogni, úgy gondoljuk, hogy ki kell egészíteni még néhány dologgal, mert szeretnénk részt venni a vitában. Mi is támogatjuk, hogy minden tagállam teljes mértékben ratifikálja ezt az egyezményt, úgy gondoljuk, hogy ez a mindennek a sarokköve, és szeretnénk, hogyha minden tagállamban modernizálnák a rendszert úgy, hogy mindenki kapcsolatba tudjon lépni mindenféle rendszerrel és szervezettel. Ezen belül szeretnénk a gyermekek jogára különösen koncentrálni, ezt külön ki is emeljük, illetve azt, hogy minél korábban jó minőségű oktatásban tudjanak részesülni, hogy minden fogyatékossággal élő <clears throat> gyermek, akár határokon átnyúló jelleggel is hozzájuthasson az oktatáshoz ehhez meg kell, hogy legyenek a szükséges mechanizmusok, és ahhoz is, hogy a fiatalok a jogalkotásban hallathassák a hanguk, hangjukat, részt tudjanak venni. A fogyatékossággal élő nők kettős diszkriminációnak vannak kitéve, hiszen az ő helyzetük gyengébb. Úgyhogy erre megint csak külön kell koncentrálnunk. A harmadik fontos kérdés számunkra a pszichoszociális rendellenességekkel, illetve problémákkal küzdő emberek, ugyanis az ő jogi lehetőségeik, jogi kapacitásuk, az, hogy nekik is legyen autonómiák, legyen részvételi lehetőségük, ez nem minden országban megoldott, különböző országokban különbözőképpen értelmezik ezeket a kérdéseket, illetve hogy képviselhetik-e magukat, vagy valami képviselő által kell, hogy részt vehessenek a társadalom életében, aztán, hogy akármilyen gazdasági vagy jogi szempontból, hogyha hátrány ér egy, foglalkoz, egy, egy fogyatékossággal küzd mert akkor hogy tudjuk a jogorvoslatot biztosítani. Biztosítani kell az, hogy a fogyatékkal élők számára teljes egyenlő módon érvényesülhessen a jogorvoslat végül pedig a családok, illetve azok a családtagok, akik a fogyatékossággal élőket gondozzák, ugye az ő ügyüket is fontos támogatnunk, kellenek olyan hálózatok, akik a családtagjaikat gondozó család, családtagokat támogatják. Ezzel kapcsolatban is nagy a felelősségünk kell, hogy indítsunk programokat, és hogy anyagi szempontból is kompenzálni tudjuk ezeket a személyeket. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés is teljesen diszkriminációmentes kell, hogy legyen különösen a szexuális reproduktív jogok szempontjából merülnek föl igen nagy nehézségek a fogyatékossággal élő személyeknél, ezért ezt is ezt támogatnunk kell illetve a tájékozott hozzájárulás kérdése is nagyon fontos a fogyatékossággal élőknél. Ennek a rendezése is feladatunk. Végül pedig beszélhetünk a hozzáférés európai területéről. Úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban a jogszabályon kívül még van valami másra is szükség, arra, hogy legyen egy konkrét terület is, és itt nem fizikai területről beszélek, hanem arról, hogy a fogyatékossággal élők szociális jogainak hordozhatóságát biztosítsuk, tehát hogy ezt a helyzetet európai szinten harmonizáljuk hogy a diagnosztika, a gyógyszer, a kezelés nemzetközi szinten indexálható legyen és összehangolható legyen az európai országok között. Végül pedig a digitális kérdésről. Éppen most fogadtuk el az Európai Digitális Tér ötletét, ugyanakkor a fogyatékossággal élőket nem foglaltuk bele ennek a kontextusába, már pedig ez is fontos lenne elnök. Nagyon jó, hogy ilyen lelkesen beszélnek a kollégáink, de megint csak elmondanám, hogy ez vélemény, tehát nem szükséges ilyen hosszan beszélni, hanem elég csak a legfontosabb vonásokat, legfontosabb gondolatokat megemlíteni, amik, amikkel hozzá kívánnak járulni a véleményhez. Beatrice az de árnyék előadója, kérlek, hogy két percet beszélj csak, mert már is 40 perces készségben vagyunk, és utána még Máriász úrnak is megadom a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, alapvetően egyetértünk, ezt elmondhatom, támogatni tudom a véleményt, és csak arra hívnám fel a figyelmet, mennyire fontos az, hogy van egy olyan csoportunk, amely a fogyatékosokkal foglalkozhat, és beszélnünk kell a hozzáférhetőség javításáról, és nagyon konkrét módosítókat fog beterjeszteni. Szerintem plusz értéket kell teremteni ezzel a véleménnyel többet. Köszönöm szépen. Jó példával járt el Beatrice, rövid volt, remélem Marias úr követi ezt a jó példát. Persze elmondhatom, hogy egyetértek a kolléganő véleményével ezt a témát már többször megbeszéltük, már szerveztünk különböző rendezvényeket is, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a WHO egyezményt végrehajtsuk. Ez a fogyatékkal élők érdéke, és a marakesi egyezmény végrehajtása, ratifikációja ugyanilyen fontos. Támogatásra szorulnak ezek az emberek, támogatni is kell őket mindenek előtt egy olyan időszakban, amikor súlyos a gazdasági helyzet. E, itt nem csak Európáról beszélünk ebben az esetben, hanem más országokról is. Mindenek előtt déli államokban mm, Görögország is nagyon szenved ettől a megszorítási politikától és itt az akadálymentesítés egy elsőrangú feladat. Az embereknek hozzáférés kell biztosítani a szociális szolgálatokhoz, stb. Ezt rögzíteni kell megfelelő helyeken. Eleonora? Köszönöm szépen. Én is rövid lehetek. Csak egy pontot ragadnék ki az egészből, amelyet a szívemben viselek. Itt a kezelések kérdése, az társadalmi integráció, tehát az orvosi kezelés és a társadalmi integráció egy hosszú folyamat. Ez alatt harmonizált védelemre szorulnak ezek az emberek, tehát a jogaikat védeni kell, biztosítani kell azon személyek védelmét is, akik törődnek ezekkel az emberekkel, akik ápolják őket, ezt megfelelően el kell ismernünk. Köszönöm szépen Albion kolléganő. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy módosítókat is fogunk majd előterjeszteni. Két pontot vetnék fel Egyrészt az, hogy közpénzeket kell lehet biztosítani, a kormányok feladata, hogy emberhez méló életet, méltó életet biztosítsunk mindenkinek, így a fogyatékkal élőknek is. Láttuk a megszorítási politika hatásait erre a területre, bezártak foglalkoztató műhelyeket, a rehabilitációs célal működő műhelyeket, stb és ezt figyelembe kell venni a módosítókban, ezt meg fogjuk tenni. Egyébként pedig a politikai életben való részvétel, a közéletben való részvétel, ezt is biztosítani kell a fogyatékelők számára. A 26, 29. cikkben szerepel az, hogy az államoknak biztosítaniuk kell ezen személyek számára, hogy a közéletben, a politikai életben részt vállalhassanak. Pillanatnyilag sokan vannak, akik ezt nem kapják meg, több mint 80 ezer emberről beszélünk Spanyolországban, akik nem tudtak elmenni választani a legutóbbi országos választásokon, mert nem kapták meg a lehetőségetre bírósági ítéleten keresztül tagadták meg ezt tőlük, és ezt fel kell vetni. Az ENSZ felszólította a spanyol államot, hogy jó orvosolja ezt a helyzetet, hogy javítsa ki a választójogot ezen a területen, és ez egyébként érinteni az egész Európai Uniót is egy ilyen felvetés. Ezeknek az embereknek is a demokratikus politikai jogokat biztosítani kell, hogy részvények a közéletben. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság kíván-e reagálni ebben az ügyben? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy ez a vélemény nagyon érdekes, véleménytervezet. Azt szeretném kérdezni, hogy a a 11-es pontban világosabban megfogalmaznák el, hogy mit várnak az Európai Bizottságtól a fogyatékkal élők általános meghatározásával kapcsolatban, ugyanis az egyezményben van egy meghatározás ezzel kapcsolatban, akár informálisan is várjuk ennek a kérdésnek a tisztázását. Emellett pedig támogatjuk a kiegészítő jegyzőkönyv ratifikációját, de nagyon sok jogi kérdés felmerült még, és ezeket még tisztázni kell, mielőtt lépünk, hogy ne kerüljön sor meglepetésekre, mint ahogy az lehetett volna, hogyha nem létezett volna az felülvizsgálati mechanizmus. Köszönjük szépen emellett a támogatásukat a European Accessibility Act-hez nyújtott támogatásukat. Köszönöm, köszönöm, én is, mondja az elnök, Rósza. Rósza elmondta, hogy nem kíván szót kérni már többet, ezért elmondom, hogy a módosítók határideje március 3-a, a petíciós bizottságban április 19-én szavazunk, és a plenáris elé júliusban kerül majd. Ezzel zárom a mai ülésünket, a szakbizottsági ülésünket, ezzel tovább lépünk a koordinátorok ülésére. Azért megkérek mindenkit, aki nem jogosult arra, hogy jelen legyen a koordinátorok ülésén, az hagyja el a termet hatékony módon.